So meine Sehr verehrten Damen und Herren. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném kezdeni az ülést, mert azért egy picit késésben vagyunk, nem olyan nagy gond ez, mert már korábban is lemondtak néhány napi rendi pontot, de fontos, hogy ez a az utolsó ülésünk a nyári szünet előtt, a plenáris Strasbourg ülés után, és próbáljunk nagyon hatékonyan és gyorsan végezni a mai feladatainkkal. A 4-es, 6-os és 13-as pontot elnapoltuk, vagy azért, mert még nem tartott az ügy, vagy azért, mert a jelentéstevőknek van még pótolni valójuk. Holnap pedig 9.30-kor kezdődik az ülésünk, és 13 óráig tart, erre emlékeztetnék, úgyhogy mindenki így készüljön. Kérdésem, hogy van-e a napi rendel kapcsolatban bárkinek kérdése? Nincs, akkor ezt ebben a formában elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei alatt nem tudok miről beszámolni, nincs beszámolni valóm, és jegyzőkönyvet sem kell vég véglegesítenünk, hogy ugye a hármas pontra rátérünk, egyből a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a polgár és kereskedelmi ügyekben. Tadeusz Csvivka az előadónk parancsoljon, öné a szó. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mamy już taką trochę wakacyjną atmosferę, ale jeszcze tę jedną poważną sprawę. Tűnik tényleg, mintha már nyár lenne, de azért van egy nagyon fontos napirendi pontunk, amiben előre kellene lépnünk, és abból indulok ki, hogy a jelentés tervezetet a nemzeti nyelvek fordításában megkapták a kollégák. problem only with translation? Tűnik, hogy csak a némettel van a tolmácsolási hiba, vagy esetleg más nyelveket is érint. Can we try again? Próbáljuk meg akkor újra. Mam nadzieję, mam nadzieję, że... No, hát akkor bízom benne, hogy mindenki megkapta a jelentés tervezetemnek a fordítását, ugyanis ebben az esetben könnyebben fogunk tudni közösen dolgozni rajta. Újabb vitát folytatunk ma a Brüsszel 1-es rendeletről. Okay, German is working, the Működik a német, a spanyol és az olasz viszont nem. Can somebody help us, or... Tud segíteni valaki ebben? okay, try again. W takim razie raz jeszcze powiem, iż mam nadzieję... Akkor még egyszer elkezdem azzal, hogy bízom abban, hogy mindenki megkapta maga nyelvén a jelentéstervezetemnek a verzióját és ezáltal könnyebben fog tudni együttműködni. Azt is megismétlem, hogy új eszmecseréről van szó, a brüsszeli egyes rendeletről, amely a joghatóság kérdéseit szabályozza. Tekintettel a polgári és kereskedelmi ügyekre. Úgyhogy egy hosszú bevezetőt elhagyok, és ezért inkább csak a kulcsfontosságú kérdésekre koncentrálnék, hiszen lesz majd más alkalom, amikor az, ezt a tárgyat alaposan kivesészhetjük. Szeptember 20-án a workshopok alkalmával, illetve a módosítókról folytatott eszmecsere keretében is. Mik tehát ezek a kulcsfontosságú kérdések, amelyekre ma kitérnék? A következőkről van szó. A legfontosabb dolog, amely ezzel a rendelettel kapcsolatban felmerül, az az, hogy az exekvatúra eltörlésre kerül, másodszorban A vitarendezés eddig nem tisztázott részeit eltörlik, és a harmadik dolog, a referencia a harmadik országokra való utalás a brüsszeli egyes rendelettel kapcsolatban. Az exekvatúrával kapcsolatban emlékeznek arra, hogy a bizottság a zöld könyve alapján e, itt a parlamentben folytattunk egy e, eszmecserét is, azt javasolták ebben, hogy az exekvatúr eljárás teljes mértékben töröljék el, különösen az automatikus eljárások e, tekintetében. A bíróságnak volt egy ítélete, amely szerint a származási országban kiadott ítéletet más országokban is el kell ismerni, amennyiben a másolata az eredetinek megfelelő formában átadásra kerül. Ennek következményeként egy bírósági ítélet a végrehajtás országban ugyanúgy kell interpretálni, mint a végrehajtást előírő országban. Az exekvatúra keretében biztosítani kell, hogy a feleknek lehetősége van elmondani a vélemények, véleményüket, és ezért a 45-ös cikkben a bizottság javaslatot tett a következőre. Amennyiben a vitában a másik fél nem vesz részt a bírósági eljárásban, felülvizsgálatot lehet kérni a származási országban, az ítéletre vonatkozóan, amennyiben a, v, a lefolytatandó bírósági eljárásról nem értesítették a felet és ennek érdekében nem tudott ez a fél időben rendelkezni a saját védelméről. Vagy más esetekben, mint például Viszmajor esetén, amikor is lehetetlené vált a fél számára, hogy jelen legyen és a saját álláspontját elővezesse. Nyilván ilyen jogra mindig hivatkozhat egy, egyik vagy a másik fél, de a a felelősség terhe és a költség terhe akkor az, annál a félnél marad, aki ellen lefolytatják a, az eljárást. A felebezés jogának az eltörlése a származási országban erősen korlátozva van. Van egy bevezető ö, utalás, a közrendre való utalással, és a 43-as és a 46-os cikk értelmében a végrehajtás országában van erre lehetőség, és akkor van erre lehetőség, amennyiben a korábbi ítéletekkel nincs összhangban az új ítélet vagy harmadik országokban másként itt interpretálják azt. Tehát a, a méltányos per fogalmát, illetve az ahhoz való jogot el kell fogadni, de ez nem úgy értelmezendő, hogy ez helyettesítheti a közrendet. Szeretnék emlékeztetni arra is, amit már korábban elmondtam, azaz, hogy amikor a joghatóságot megválaszthatja valaki, egy, egy felperes vagy alperes, csak a származás országa az, amelynek a bíróságát választani lehet. És itt szeretnénk a bizottság egyik javaslatára kitérni a kivételeket illetően azaz amikor az exekvatúra folyamatát fenntartanák. A bizottság javaslata szerint az egyik ilyen terület a kettő közül a hírnévrontás, a másik pedig a kollektív jogorvoslat területe. Az én jelentésemben tacára annak, hogy nagyon sok indoklással egyet értek, mégis azt javasoltam, hogy a kivételeket ne alkalmazzuk, és azt javasoltam, hogy ezeket töröljük. Mégis vannak komoly kételjeim azzal kapcsolatban, hogy az exekvatúra eljárást eltöröljék a felebezés esetében. Azt gondolom, hogy további eszmecserére lenne szükség ennek a tisztázására, itt a szakbizottságon belül, illetve a bizottsággal és a tanácsal folytatott tárgyalásaink során is meg kellene vizsgálnunk az, hogy a kollektív jogorvoslat tekintetében mi legyen akkor a status quo az exekvatúra eljárása kapcsolatban. Nézzük akkor a joghatósági sztenderdeket a vitás esetekben, amennyiben az egyik fél EU-n kívüli. Gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon sok érdeme van ennek a lehetőségnek, és akár támogatható is, de úgy gondolom, hogy eddig nem volt politikai vita itt a parlamenten belül erről az ügyről, erről a kérdésről, és a tanácsal sem folytattunk eszmecserét erről. Különös tekintettel annak következményeire, hogy egy ilyen formulát bevezetnénk. przez e, Komisję Europejską A zöld e, könyv megjelenését követően mi már felhívtuk a figyelmet arra, hogy e, nem volt kutatás és hatástanulmány ezzel a kérdéssel kapcsolatban, úgyhogy én azt javasoltam már korábban is, hogy várjunk, és harmadik országokra ne terjesszük ki a joghatóságot. Még egyszer ismételném, hogy itt nem a javaslat tartalmára eh, hívom fel a figyelmüket, hanem politikai aspektusaira annak. A harmadik dolog a választott bíróság kérdése, illetve annak visszautasítására. 2010. szeptemberében javasoltam azt, hogy ezt a kört zárjuk ki, hiszen akkor tekintettük át a brüsszeli egyes rendeletnek a működését. Én úgy gondolom, hogy a választott bíróság, illetve a választott bírósági eljárás, az öt, a Genfi konvenció 6.1-es cikke és az új szerződés 58-as cikke alapján és a jelenlegi körülményeket tekintve is a tagállamokban tulajdonképpen jól működik a rendelet, Úgyhogy, és a választott bíróság, és úgy gondolom, hogy vegyük ki ezt a területet. A tavalyi dokumentumban pedig egyértelműen állást foglaltam. Persze vannak más vélemények, mások másként gondolkodnak a politikusok, az ügyvédek, a kutatók, és a, a vita még zajlik, Úgyhogy az eszmecserénk során valószínűleg ezeket a véleményeket meg is kell hallgatni a témában. Kedves kollégák, szeretném hangsúlyozni, hogy a brüsszeli egyes rendeletnek ez az áttekintése, felülvizsgálata nagyon alaposan kell, hogy történjék. Hiszen ez az egyik olyan jogalkotási aktus, ahol a közösségi jog jól működik, Mondhatnánk akár azt is, hogy nem voltak fenntartásai senkinek ezzel kapcsolatban. Ha van egy jogi szöveg, amely jól működik a gyakorlatban, akkor biztosítanunk kell azt, hogy ne sérüljön az, hanem amennyiben át akarjuk tekinteni, akkor javítsuk azt. Tehát ne menjünk túl messzire, mert megfelelő működésű dolgot, ahogy Murphy mondja, bár minden elromolhat, de ne nyúljunk bele egy működő rendszerbe. A bizottság és a tanács bízom abban, ahogyan a korábbi alkalmakkal is tették, most ezen alkalommal is nyitottnak mutatkozik, és akkor közös álláspontot tudunk megfogalmazni. Ezen túlmenően azt szeretném javasolni, hogy szeptember 21-e legyen a módosítók benyújtásának határideje, azaz a workshopokat követő napon nyújtsák be ezeket. Felkértek a, azért kértek arra, és azért kérem én is, hogy ez legyen a határidő, hiszen addig eh, megtudhatjuk, hogy mi a szakértőknek az álláspontja, a véleménye, és ezeknek a birtokában azt gondolom, hogy a módosítókat felelősségteljesen tudjuk majd előkészíteni. Tehát szeptember 21 déli 12 óra lesz a módosítók benyújtásának a határideje. Köszönjük szépen! Speroni képviselő az első. Grazie Presidente, sono sostanzialmente d'accordo con l'esposizione del... Köszönöm szépen, elnök úr. El, elviekben egyetértek az előterjesztéssel, és mindazt, amit elmagyarázott az előadó. Mi azonban, azonban maga a jelentés készítő is azt kérte, hogy nagyon pontosak legyünk. Szeretném, hogyha az olasz szövegben legalábbis a domicílió kifejezést alkalmazzák, de szerintem pontosítani kellene, hogy a természetes személyeknél rezidenciáról kellene beszélni, és a jogi személyeknek kellene a, domisz, a szede, tehát a székhely kifejezést kellene használni, mert egyébként zűrzavar lesz. Köszönöm. Frau, Frau Kollegin Tein, bitte kolléganő következik. Herr Szívka hat ja schon gesagt, das System... Igen. Ahogy ez már elhangzott, a jelenlegi rendszer valóban nagyon jól működik, és már az első eszmecseres során elmondtam, hogy aggályaim vannak a arte megszüntetésével kapcsolatban. Jelen pillanatban ez az esetek 5%-a esetében, vagy akár 3%-ában érvényesült, és hogyha ezt megszüntetnénk, akkor ezek gyakorlatilag olyan esetek, amikor gyakorlatilag más alkalmazandó jogok nem működnek. És gyakorlatilag én megérdeklődtem, hogy mennyi időbe kerülne ez. És végül is ez nem egy olyan hatalmas nagy idő ráfordítás, és ez és gyakorlatilag tehát a közrendnek a megszüntetése, ez egy olyan kérdés lenne, hogy ezt meg kellene fontolni, az erbeget a, is megvásároljuk, pedig nem gondoljuk azt, hogy balesetet fogunk szenvedni, és valószínűleg csak az esetek nagyon kis százalékában fogunk balesetet szenvedni, mégis megvásároljuk ezt, és én most nem akarom megismételni ezt, a gondolatot, de hogyha az idegen alkalmazandó jogokba vetett bizalommal érvelünk, akkor én azt gondolom, hogy ne is gondoljunk arra, hogyha mondjuk egy görög bíróság például valamilyen hibát elkövetne, akkor azt Németországban hogyan fogadnák. Tehát gyakorlatilag az a kár, ami azáltal keletkezhet, hogy egy bíróság elkövet egy ilyen hibát, és ez Németországban elköve, előfordulhat, és hogy ezt egy másik tagállamban utána el kell fogadni ezt az ítéletet mégis. Ez egy nagyon nagy veszélyt jelent, és én véleményem szerint nagyobb veszélyt, mint hogyha a jelenlegi eljárást hagynánk így az eset csoportokról is szeretnék beszélni, a kollektív jogorvoslatról már beszéltünk. Én igazából a közrend megszüntetésével én nem tudnék megbarátkozni itt ezzel kapcsolatban, hiszen gyakorlatilag ez a mi német jogrendünknek nagymértékben ellentmondana és két vagy három európai bírósági esetet is megvizsgáltam, ahol büntető jogi kártérítést ítéltek meg, amit egyébként mi nem ismerünk a mi jogrendszerünkben, tehát anyagi és nem anyagi kártérítést ismerünk, de ilyen büntető jogi kártérítés nem, és ez pedig hatalmas mértékű kártérítésekhez vezethet. És éppen ezért mi nem szeretnénk megbarátkozni azokkal a következményekkel, amelyek ezután ebből akár előállhatnának, és az ügyvédek e, alkalmazásától függenének. Hogyha megnézzük például a francia közrendet, ott e, Például van egy általány hozzátartozói fájdalom díj. Tehát például egy édesanyának az éd, a lánya egy közlekedési balesetben elhalálozik, aki megcsúszik, és ettől egy kőbe bevágja a fejét, akkor egy hatalmas egy kár keletkezhet, és az összes hozzátartozó természetesen érintett, amikor például megtudja, hogy a hozzátartozója elhalálozott. De például a mi jogrendünkben ez ismeretlen, és a közrendben is ez ismeretlen. És ez a szövegben ennek ellenére továbbra is szerepel. Tehát a különböző jogrendszerek annyira különbözőek, hogy mi ezzel nem tudnánk megbarátkozni. Én ezért azt javasolnám, és most persze nem szeretnék minden egyes részletre kitérni, de azért megnéztem a, az indítványokat. Én arra kérném önöket, hogy azért a közrendet ne hagyjuk csak úgy kihúzni, legalábbis olyan területeken hagyjuk meg, ahol ez szükséges, és gondoljuk végig azt, hogy mit nyerhetünk tulajdonképpen ezáltal, hiszen ezzel az eseteket, hiszen már most a normál esetekben eléggé gyorsan működnek ezek az ügyek, de akkor tegyük fel a kérdést, hogy egyáltalán mit nyerünk ezzel, mert hiszen azt mondjuk, hogy ha megbízunk az idegen jogrendben, tegyük föl a kérdést, hogyha egy ilyen és olyan ítélet utána átmegy az egész sajtóba, média, stb. És, és az igazságügyi minisztereknek utána érvelniük, indokolniuk kell, hogy ez miért így történt. Én azt gondolom, hogy ha ezzel szemben azt veszük figyelembe, hogy ha a közrendet hagyjuk néhány évig, még akár öt évig is így folytatódni, a kisebb kárt okozhatunk. Köszönöm szépen, és én is megkértem, hogy vegyenek fel a hozzászólók listájára. Valóban a kollektív jogorvoslatról szerettem, illetve a rágalmazásról beszélni. Például, amikor a személyiségi jogokat sérülnek, és például Wallis kolléganő jelentései kapcsán erről már beszéltünk. A forum shopping volt mindig egy ilyen központi kérdés, és én azt gondolom, hogy ha az eszekatúrt ebben a formában megszüntetjük, akkor a forum shoppingnak a veszélye extrém méretűre nő. És a kollektív jogorvoslatoknál addig, amíg nem létezik európai horizontális eszköz erre, és vagy egy, egy harmonizált jogszabály, akkor azt gondolom, hogy ezen a területen éppen, hogy itt kell aggódnunk, hogy az emberek ki fogják választani nekik legkedvezőbb bíróságot, joghatóságot. És ezért én nekem az a véleményem, hogy pont a kollektív jogorvoslatoknál az exekvatút meg kellene tartani, és majd egy olyan időpontban, amikor a kollektív jogorvoslatokra lesz egy európai horizontális eszközünk, vagy egy irányelvünk, ami, illetve hogyha a rágalmazás területén például sikerült előbbre lépnünk, ami nagyon nehéz ügy, hiszen tudjuk, hogy pont a legutolsó ülésünkön Valisz asszony jelentése során hallottunk arról, hogy az egyeztető eljáráson már évek óta foglalkoztat bennünket ez a kérdés, és még mindig nem jutottunk el olyan megoldáshoz, ami kielégítő lenne. Tehát azt gondolom, hogy legyünk egy kicsit visszafogottak, ami ezt a területet illeti, és ez az én saját személyes megítélésemre alapozom. És akkor most uh, Réder asszonynak adom a szót. Tessék. Köszönöm szépen elnök úr, és először is a jelentéstevőnek szeretném megköszönni azt, hogy elmondta az agályait, illetve a módosító indítványok beadásának a határidejét a workshop utáni napra tette, ez is nagyszerű, mert azt hiszem, hogy a kollektív jogorvoslatokkal kapcsolatban is, eh, ahogy hallottuk, nagyon hasznos lesz az, hogyha meghallgatjuk először a szakembereket, Nyilván fogunk előtte is már véleményt kialakítani, de lehet, hogy módosító indítványainkat adaptálni tudjuk majd ez alapján az exekvátor eljárás megszüntetésével kapcsolatban, a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban nekem még nincsen végleges álláspontom, de abszolút megértem az összes agályt, amit itt elhangzott mindkét irányból, és előre bocsátottuk azt is, hogyha megszüntetjük, akkor miért pont a kollektív jogorvoslatoknál tennénk kivételt? Hát azért, mert ezek nagyon drágák, és mert itt egy kedvezőbb áró eljárás lenne nagyszerű létrehozni, pont a fogyasztói szövetségek számára. Azonban, ami ezzel kapcsolatban nyitott kérdésként felmerül, az azt hiszem, hogy nagyon is óvatosságra int bennünket. És azt hiszem, hogy még én személyesen is mérlegelni szeretném azt, hogy ezeket az aggályokat figyelembe kell venni, amelyeket egyébként teljesen megértek. És Sajnálom, hogy újra ki kellett hangsúlyozni, hogy az alapjogok referencia kártáját is itt kivennénk, és én ezt mindig próbálom elmagyarázni, hogy a saját joghatóság területén a hozzáállásunk ugyanaz, főleg ami a helyi joghatóságot illeti, a munka ügyi, szociális dolgok területén. És az a véleményem, hogy tényleg mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ebben a formában, hogy ez jelen pillanatban előfordulhatnak, a torpedó kereseteket megakadályozzuk. És ezért azt gondolom, hogy a bizottságnak egy egész jó javaslata született ezen a területen, hiszen e, nyilván sajnálom, hogy a szankciós lépések hiányoznak, és éppen ezért e, gyakorlatilag végig lehet gondolni, hogy a szabályokat ezután hogyan lehet hatékonyan alkalmazni. Mindenesetre már most örülök a további eszmecserére, eszmecserének és a workshopnak is nagyon, hiszen a legaktuálisabb szakemberi véleményeket is így meghallgathatjuk. Podú, azt mondja, lesz a szó, és utána a bizottság következik. Felicit raportolgunk. Uh, cred într-adevăr că acestea sunt... Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a jelentés készítőjének. Úgy gondolom, hogy ennek a jelentésnek az alapelveit uh, pontosan sikerült beazonosítani. Először is nem szabad, hogy fellebezési lehetőség legyen. Nem a, az értékei alapján kell megítélnünk. Kizárólag abban az esetben, amikor uh, a közrend de a kívánjuk védeni, akkor fontos, mert a közrend kifejezés is egy nagyon fontos kérdés, hogy mit értünk ez alatt. De csak azokat az eseteket szabad figyelembe venni, amit a raportőr mondott. Az arbitrást, a ö, választott bíróságot is ki kell venni innen, mert a, az egy ö, tulajdonképpen a jogrenden kívüli megoldás. Itten csak a bírósági ítéletekkel szabad foglalkozni. A Köszönöm szépen, és akkor most Van de Kerkhofen asszony következik a bizottság részéről. Nem tudom, hogy hol ül a hölgy. Good afternoon. Köszönöm szépen, elnök úr, és jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm Duefka úrnak a jelentést, amit önnek nagyon örülünk és fontos, hogy felemelvetette ezeket a különböző pontot, pontokat. Ezek a legfontosabbak. Engedje meg, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy miért tette ezt a javaslatot a bizottság, és hogy hogyan látjuk ezeket a kérdéseket. Először is, ami az exekvatúra eljárásnak a megszüntetését. Nagyon örülünk a támogatásának, egy hatástanulmány elvégzésre került, és azt mutatja, hogy nagyon is költséges és időigényes eljárásról van szó, ami legalábbis első szinten tulajdonképpen semmi igazi célja nincsen, mert egyszerűen csak egy formalitás a dokumentumok ellenőrzéséről szól. Tehát feleslegesen terheli a belső piacon az ítéleteknek a közreadását. Az exekvatúra az unión belül a mandátumot teljesít, amit már 1999-ben adott a tanács, már akkor kérték ennek az eljárásnak a megszüntetését. Az exekvatúra megszüntetése, hogy ezt már korábban elmagyaráztuk, nem csak azt jelenti, hogy bizonyos felesleges és nagyon bonyolult eljárásokat törlünk el, amit amik a múltból maradtak ránk, hanem ez azt is jelenti, hogy integrálásra és kölcsönös elismerésre kerülnének az ítéletek a tagállamok között. Tehát ez a kölcsönös bizalom szintjét is mutatja, ami az integrációból fakad. Éppen ezért azt tettük eddig, hogy nagyon gondosan megvizsgáltuk, hogy a külföldi ítéletek milyen alapon utasíthatóak el, és megnézzük, hogy szükségesek-e ezek az alapok, és amennyiben igen, akkor van-e ennek alternatívája. Azt találtuk például különösen a amit Cuevka úr említett, hogy nincsen szükség a továbbiakban arra, hogy a külföldi bíróságok joghatóságát ellenőrizzük. A külföldi bíróságot is kötik az eredeti bíróságnak, az alapul fekvő bíróságnak a megalapításai. Hogyan tudjuk védeni a, a fogyasztót? Ex officio kell, hogy a bíróság megvizsgálja az összes elemet. Nem lehet hogyha nem került ellenőrzésre a joghatósága az adott bíróságnak, akkor e, nincsen, nem történhet semmi. Hogyha ez megtörtént az eredeti országban, akkor már nincsen szükség arra, hogy ellenőrizzük másod ezt az e, e, az Európai Unióban. Ugyanez van a amikor a ö, közpolitikáról van szó, ott is, hogyha egyszer megállapítást kerül, ö, nyert, hogy szükség van rá, akkor nincs további ellenőrzésekre szükség. Tudjuk, hogy az igazságszolgáltatási rendszereink nem tökéletesek, lehetnek problémák az eljárási szabályokban. Ezen a szinten kell megtartani az ellenőrzéseket, és ezt meg is tartottuk a javaslatunkban. De a külföldi jognak, amit a bíróságnak alkalmaznia kell, annak az ellenőrzését nem tartottuk meg. Úgy gondoltuk, hogy elegendő védelem van már, kellő szintű eddig is a harmonizáció a konfliktusos területeken, tehát nincs szükség ilyen ellenőrzés további fenntartására ezért így jártunk el. Amennyiben megtartjuk az összes olyan ellenőrzést, ami jelenleg van, akkor egy formális előrelépést leszünk, de itt semmiképpen. Erre szeretnénk felhívni a figyelmüket önöknek. Az exekvatúra megszüntetése is egy jele lenne az unió integrációjának, és azzal, hogy a jelenlegi ellenőrzéseknek a számát csökkentjük. csökkentjük. Hogyha ezt nem tesszük, akkor felvetődik a kérdés, hogy minek az exekvatúra megszüntetése, akár meg is tarthatnánk. A második kérdéssel szemben a a harmadik országbeli védelemnek a kérdése. Ez az uniós állampolgároknak az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése, vállalatok hozzáférése, amikor olyan felekkel kerülnek jogi kapcsolatba, amelyek nem uniós tagállamok. Erre az esetre két rendelkezés csoport van. Az egyik, amikor a, az alperes az unióban van, és a másik, amikor nemzetközi joghatóság alatt, de az unión kívül van Mit jelent ez, ez a dualitás, mit eredményez? Ez azt jelenti, hogy nem azonos az, ifjúság, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Mondjuk egy francia vállalat és egy orosz vállalatnak van problémája, a francia vállalatnak az e, fordulhat az Európai Bírósághoz. Egy olasz vállalat, amelyik e, a, ugyanezzel az orosz vállalattal ö, e, folytat üzleti kapcsolatokat, nem jut hozzá. Tehát az volt a célunk, hogy azonos szinten az, juthassanak az európai vállalatok igazságszolgáltatáshoz, minden egyes állampolgár, minden egyes vállalat az olyan azonos körülmények között juthasson Európai Bíróságnál ítélethez. Tehát azonos módon kell, hogy hozzájuthassanak az igazságszolgáltatáshoz, függetlenül attól, hogy hol él valaki az Európai Unióban. Nem szabad, hogy különbségek legyenek. Továbbá úgy gondoljuk, hogy azzal, hogy ezt az egységes szabályrendszert hozzuk létre a nemzetközi bíróságok esetére, a szabályok világosabbak lesznek, átláthatóbbak, és nem lesz 27 különböző szabály az unión belül. És még egy dolog, amire szeretném felhívni a figyelmüket, tárgyaltak nagyon intenzív módon arról, hogy milyen új jogok vannak például a fogyasztóknak a fogyasztói irány, fogyasztóvédelmi irányelvben. Új jogokat lehet létrehozni, de ugyanakkor az Európai Uniós jog nem biztosítja azt, hogy Európai Bírósághoz forduljon a fogyasztó, amivel érvényesíteni tudja jogait. Minek az új jog, hogyha nem tudja biztosítani az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését és bíróságon érvényesíteni jogokat? Amikor a fogyasztó harmadik állambeli felekkel van kapcsolatban, akkor nincsenek olyan szabályok, amelyek biztosítanák ezeket a jogokat. Ez olyan valami, amivel a parlamentnek oda kell figyelnie, amikor eldöntjük azt, hogy akarjuk-e vagy nem alkalmazni a saját joghatóságunk szabályait, olyan esetekre is, amikor harmadik országról van szó. Csúlevka úr is említette, ez egy új kérdés, ebben a kontextusban mindenképpen, más kontextusokban már vannak szabályok a harmadik eh, országban lévő alperessel kapcsolatban, tehát ez nem teljesen eh, elvont dolog, de ezen a területen új, nagy politikai vita is folyik erről, a tanulmányokat figyelembe kell venni, ezek egyébként elérhetőek a bizottságnak a honlapján. Ami a döntőbíróságot illeti, a bizottság nem javasolta azt, hogy a döntőbíróságot is vegyük bele a rendeletbe. Nem lenne helyén való, mert valóban a választott bíróságnak nincs köze az állami bíróságokhoz és az igazságügy, igazságszolgáltatáshoz. Mi a probléma? Az az interfész, a kapcsolat, ami fennáll a ez egyfelől a bírósági eljárás és a döntőbírósági eljárás között. Láttuk, és a tanulmány, a hatástanulmány azt is megmutatja, hogy jelenleg a szabályozás lehetővé teszi, hogy a felek blokkolják a, bírósági, a választott bírósági eljárást azzal, hogy bírósághoz fordulnak. Tehát a, egyetértünk abban a jelentés készítőivel, hogy nem szabad ezt a túlbecsülni, mert hatástanulmány is ezt mutatja, senki sem ö, tudja megelőzni a feleket abban, hogy ö, hozzá, ö, hogy esetleg bírósághoz forduljanak, és ezzel blokkolják az ügyet. Ö, hogyan lehet ezt ö, megoldani? Vagy a ö, választott bírósághoz, vagy egy másik bírósághoz ö, fordulhatnak, ezt kell szabályozni. Tehát mindenképpen nyitottak vagyunk, és készek vagyunk ezt megvitatni önökkel együtt, hogy eh, mi a legmegfelelőbb megoldás az ilyen eh, esetekre. Azonban annak világosnak kell lennie, hogy eh, nem szabad az ítéletek szabad mozgását gátolni csak azért, mert vannak olyan ügyek, amik kívül esnek a szabályozáson. Még akkor is, hogyha van egy döntőbírósági megállapodás, úgy gondoljuk, hogy az ilyen döntésnek elérhetőnek kell lenni az egész unióban. Tehát a választott bírósági szabályozás csak nagyon kis mértékben tartozik ide, olyan mértékben, ahogy ez a normál bíróság és a választott bíróság közötti kérdést szabályozzuk. Ezt meg kell vizsgálnunk. Nagyon szívesen működünk együtt a jelentéskészítővel, önökkel, a munkacsoportokban is eh, részt veszünk, és úgy gondol, reméljük, hogy ez az elkövetkezendő hónapokban kedvező eredményre vezet majd. Herzlichen Dank. Zum Schluss dann noch einmal der Berichterstatter. Köszönöm szépen. És akkor most hallgassuk meg újra a jelentéstevőt. Csanci, dziękuję serdecznie koleżankom i kolegom. Köszönöm szépen, elnök úr köszönetet mondanék a nagyon értékes és érdekes hozzászólásokért a kollégáimnak és a bizottságnak is, mert bizonyos részletekkel szolgált, amelyek eddig nem voltak teljesen világosak. Gondolom számos kérdésben megállapodásra fogunk tudni jutni, hiszen nagyon pontosan körülhatárolt megoldást szeretnénk mindannyian. Tekintettel a kollektív jogorvoslatra lesz alkalmunk erről vitát folytatni, eszmét cserélni holnap, hiszen ez, ebben a témában meghallgatást rendezünk, úgyhogy lesz alkalmunk a Brüsszel egyes rendeletről is vitázni. És akkor felmerül ugye az a kérdés, hogy ez akkor kivételt képezzene, avagy sem. Ami a hírnévrontást illeti, Továbbra is azt képviselem, hogy a törlést tartsuk fent, mivel a közrend elvét fent kívánjuk tartani. Ennek az elvnek a mentén ugye a forum shoppingot el lehet kerülni, mert ugye ez minden napos dolog, ez a forum shopping. Úgyhogy nem hinném, hogy ez túl sok mindenen változtatna, Azonban sokkal rugalmasabbá tenni az egész eljárást, ami a döntőbíróságokat illeti. Nagyon érdekes volt számomra, amit elmondott, és nagyon szívesen visszatérek majd még erre a következő napokban. Ami a harmadik országokra való hatály kiterjesztését illeti. Nos, azt gondolom, hogy az olyan döntésekkel kapcsolatban, amelyek az EU-s tagállamokból származnak, nincs olyan nagyon nagy probléma, de ahogyan Alexandra Tain is elmondta, nagyon sokszor nem kompatibilisek ezek a döntések egymással. És nem mindenki érti őket ugyanúgy, ugyan ott. És hát olyan döntésekkel is gondunk lehet, vagy találkozhatunk, amelyeket harmadik országok adtak ki. Tehát számos kérdés van, ahogyan önök is látják, amelyet pontosabban körül kell járni, és várom a további eszmecserét workshopok keretében, és talán akár kevésbé formális kontextusban is. Köszönöm, elnök, köszönjük szépen. Ahogyan akkor elhangzott, szeptember 21, déli 12 óra lesz a módosítók benyújtásának a határideje. Ned, negyedik pontot elnapoltuk, úgyhogy akkor az ötösre térhetünk át, ez a Lechner jelentés. Jelentéstevő úr, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik nagy számban nyújtottak be módosítókat, és ezek nagyon értékes hozzájárulások, megfogalmazás, megszövegezésüket tekintve is. Az eredmény legalábbis azt fogunk tudni elérni. Hogy kezdjem azzal, hogy hát a szektor tekintve más és más az érdek. Úgyhogy ezért talán az alapvetésekre hagy térjek rá elsőként, és minden más indítvány, ami tehát ugye a szokásos tartózkodási hely, a joghatóság, a, vála, a bíróság választásának joga, ugye ez összefügg, ezekre térnék ki, és ezekkel kapcsolatban el tudom mondani, mely szerint a 88-as cikket kellene alkalmazni, hiszen itt a házassági jogra is akkor kiterjeszthetnénk ezeket a döntéseket, viszont ezt nem tudom elképzelni, hiszen akkor újra vitát nyitunk tulajdonképpen a házastársakra vonatkozó vagyonjogi rendszerre. Miközben itt ugye egy európai interpretációra van szükség, és a kompetencia irányában kell elmozdulni, amikor a jogalapot megválasztjuk. No, tehát akkor az alapvető jog, az alapvető célkitűzésekkel kapcsolatban a szokásos tartózkodási hely, mint kapcsolódási pont. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon nagy átállás nagy országok, mint Spanyolország, Olaszország, Lengyelország és Németország is, amelyeknél eddig a, az állampolgárság joga, az állampolgárság volt a mértékadó, és lehet, hogy ők azt mondják, hogy akkor ezt nem is kívánjuk ebben a tekintetben átvenni, és itt mellettem is a zöld könyvre vonatkozó vita alkalmával a szomszédom így foglalt árást. Ez nyilván üzenet és jelzés a többiek számára is itt Európában, bármilyen jogról is tegyen szó, a tartásdíjról, a vagyon, a házastársi vagyonjogi rendszerekről, vagy másról. Speroni képviselő már elmondta korábban, hogy nem akarok mindent megismételni, amit erről már elmondtunk. Tulajdonképpen konzekvesen a joghatóság és az alkalmazandó jog tekintetében is az állampolgárság mellett érvel, ami azonban új eh, principium lenne. Aztán Régner asszony és Valisza asszonytól olyan eh, határidők érkeztek, amelyek hát eh, talán a magam részéről néhány évvel ezelőtt elfogadhatónak tekintettem volna, de aztán a zöld könyvről folytatott tanácskozások vége felé azt a kérdést tettem föl magamban, hogy európai szinten hogyan lehetne ezt akkor rendezni, és ezzel a gondolattal meg tudtam én is barátkozni, hiszen jogbiztonságot és átláthatóságot is eredményez, hiszen ezzel a polgároknak meg lehet mondani, hogy ahol az utolsó lakóhelyed volt, az lesz a számodra irányadó jog és ezzel érthetőbbé válik az emberek a polgárok számára. Az egész le, ügylefolytatás öröklési ügyekben, és ne felejtsük el, hogy meg is gyorsítja az egész folyamatot, hiszen az időfaktor azért nagyon fontos ezekben az öröklési ügyekben, és természetesen a vagyonjogi rendszereknél is ez a helyzet. Úgyhogy emellett tartsunk ki. És ez a kivételekre vonatkozó záradékok tekintetében is igaz. Azt hiszem, hogy Wallis asszony vetette ezt föl. Az angol száz jogban ugyanis szokás az, hogy egyes kivételes esetekben esetleg az interpretáció eredménye más lesz. Én a magam részéről ezt nem tudom elfogadni, ami a köteles részt illeti erre vonatkozóan is ez a véleményem, ezt lehet akár a közrend alatt is rendezni, nem nagyon foglalunk ezzel kapcsolatban állást, ezt majd ugye a joghatóság kérdése alatt lehet majd még körültárgyalni, de nem az alkalmazandó jog kérdése alatt. Mert hogyha a részes, köteles rész kérdését az állampolgársághoz kötjük, akkor beleszólunk tulajdonképpen egy-egy tagállamnak a, a jogrendjébe, és ezzel nem egyszerűsítjük a dolgot, hanem pont ellenkezőleg. Ebben az összefüggésben utalnék arra is, hogy azon országok számára, és hát itt az új tagállamokra is, mint Lengyelország, Csehország és más országok, ahol még nem olyan régen nyitották meg a határokat, bizonyára sok esetben fognak majd olyan öröklési ügyekkel találkozni, ahol harmadik országokból származók haláloznak el. Das fällt dort künftig in einem hohen Fall aus. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mostani rendelkezéssel egyszerűsítjük majd az eljárást, és úgy gondolom, hogy ezeknél az alapvető döntéseknél maradjunk nincs itt Berlinger kollega már, pedig a szokásos tartózkodási helyjel kapcsolatos javaslatát tudom támogatni. Többször folytatunk már erről vitát, és nyilván tudjuk, hogy hát vannak azért szép számmal olyan esetek, bár nem túl sok, ahol az emberek, nyilván a kollégák is, sokat utaznak, esetleg egy másik országban folytatnak munkát, mondjuk időszakosan Brüsszelben, vagy, vagy Nagy-Britanniában, vagy, vagy Németországban, mindegy. De a lényeg, hogy munkahely tekintetében mozognak szabadon. És itt Berlinger javaslata az volt, hogy egyértelműen mondjuk ki, hogy ahol a privát magánszféra és a munka nagyjából kiegyenlítő, hasonló arányban van jelen, akkor azt nyilvánítsuk úgymond otthonnak, lakóhelynek, és az kapjon ö, nagyobb súlyt. Tehát amikor súlyozzuk a különböző pozíciókat a, a tartózkodási helyek tekintetében, akkor a privát szféra kapjon elsőbséget. Nyilván ez is nagy átállást igényel, de azt gondolom, hogy az emberek meg fogják szokni ezt is. Hozzáfűzném azt is, hogy már most is így van, egy lengyel állampolgár, egy német állampolgár, aki Belgiumban dolgozik és él, aláhúzom, itt él, egy osztrák, aki mondjuk itt él, Brüsszelben, Belgiumban, és itt éri a halál, azt a belga jogszabályok alapján fogják az öröklési ügyekben kezelni. Tehát már most is így van örök az öröklési ügyben, de nyilván nincs választási joga. Az új donság ebben az, hogy meg lesz a választás joga és az előrelépés. Rátérnék most a, a definíciókra térnék rá, amit a, az ügyeknek az átutalását illeti. Szerintem viszonylag liberálisan lenne érdemes itt fogalmazni, Bellinger képviselő fölrakta a fejhallgatót, látom most már hall, akkor még egyszer elmondom, nagyon örültem az ön javaslatának, ami a szokásos tartózkodási helyre vonatkozik, azaz, hogy a privát szférának nagyobb súlyt adjunk. És azt gondolom, hogy itt egy kompromisszumos megszövegezést fogunk tudni találni, amelyben az ön gondolatmenetét akkor meg tudjuk szövegezni, tehát integrálni tudjuk. Az a benyomásom tehát, hogy a másik kérdésnél is egy irányba gondolkodunk, és itt az elegancia és a megfogalmazás precizitása is nagyon lényeges lenne. Brit kollégáktól érkeztek javaslatok, de nem csak brit problémáról van itt szó, hanem német probléma is felvetődhet de abban a formában, ahogy itt megfogalmazták, ezt nem nagyon hinném, hogy támogatni tudnánk. Hiszen ez azt jelenteni, hogy a, az ajándékozás tekintetében az alkalmazandó kérdése is megkérdőjeleződik, és akkor a köteles résszel kapcsolatos kérdőjelek hatalmasodnak el, Azaz, hogyha valaki a tartózkodási helyét átteszi másik helyre, megkapta az ajándékot, majd pedig visszahelyezi a szokásos tartózkodási helyét, akkor nagyon nagy problémákat generálnánk. Amit viszont el tudnék képzelni, és ez az utóbbi napokban jutott az eszembe, az az lehetne, hogy minden egyes ajándékozás, már megtörtént ajándékozás tekintetében, amíg életben nem lép ez a rendelet, akkor a jelenlegi jogszabályok lennének érvényesek. Ugye, hogyha valaki ma ajándékoz valakit brit-német törvények szerint, és mondjuk öt év múlva elhuny, utoljára olasz lakhelyjel bírt, akkor az olasz jog lenne az irányadó öröklési, az öröklési ügyben. De te le lehetne tekinteni hogyha úgy fogalmazunk, hogy minden múltban megtörtént ajándékozás, nem vizsgáltam meg ezt még pontosabban, ez egy gyors gondolat volt, amikor elméláztam itt a kérdésekről. Lehet, hogy a szakemberek majd még egy kicsit segítenek. Harmadik nagyobb csoport, ez az 1-es, 20-as A, 19-es cikkre vonatkozik, amelyek hát megismétlik, vagy hogy is mondjam, hát hogyha az egyes cikket nézzük, tehát az alkalmazandó jog tekintetében, azt gondolom, hogy sok lehet a kételjünk. Úgyhogy én továbbra is a saját javaslatomat, hogy egy új 20-as A cikket fogalmazzunk meg, fontosnak végem. Nibler, Galló, asszonyok, ugyanebbe az irányba mutató javaslatokat nyújtottak be, és azt gondolom, hogy ezekről meg tudnánk állapodni. Probléma lehet, és ezt meg is fogalmazták, a Karim, Olis képviselők és másoknak a javaslatai a 21-es cikkre vonatkozóan a kettes pontra. Ott ugye az a brit eljárás adminisztrációjára tekintettel azt mondják, hogy ezt elfogadhatónak látják, szerintem ezt hagyjuk is ennyiben, hiszen olyan elképzelés is volt ugye, hogy ezt töröljük, mert ezáltal akkor kedveznénk a brit jogrendnek, de azok a javaslatok ebben a formában, főleg Wallis asszony és Karim úrtól érkezett javaslatok szerintem túl messzire mutatnak, hiszen ezek azt jelentenék, hogy amennyiben nem kerül alkalmazásra a brit jog, de brit vagyontárgyakat érintő ügyről van szó, akkor akkor a brit jognak lenne előjoga, és ez szerintem túl messzire mutat. Tehát a 21-es a bizottság általi formában hagyjuk jóvá. Emlékeznek, talán volt egy meghallgatás a trustokkal kapcsolatban, a célvagyonnal kapcsolatban. És ott én is félreértettem eh, egy dolgot, úgyhogy itt még mindenképpen körül kell járnunk ezt, és pontosítanunk kell ezt a kérdést. Az világos számomra, hogy a célnyó vagyon tekintetében nyilván a hagyatékkal kapcsolatban kell majd rögzíteni, de azt is világosság kell tenni, hogy ez a cél vagyon egy bizonyos határidőt követően majd önálló életet kezd élni. Ami pedig az öröklési tanúsítványt illeti, és ez majd a házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó jognál újra elő fog jönni, Kalló és más képviselők nyújtottak be módosítat ezzel kapcsolatban. Hát a szöveget te illetően egyet tudok vele érteni, amit Keller asszony javasolt, ahol egyes szavakat törölnénk. A preambulumban azonban bele kellene fogalmazni, ami a hatásmechanizmusokat illeti. Azt gondolom, hogy ez azzal függ össze, és ez másnál is előfordult, hogy a hogy, hogy hogyan is definiáljuk a tanúsítvány fogalmát, mert ez Európában nem teljesen egységes. Ugye nagyon sok esetben a fordítások is gondot okoznak, nem azért, mert rosszak a fordítások, hanem azért, mert vannak fogalmak, amikre nincs a másik nyelven ekvivalens, nincs megfelelő egy jogrendben. Ezért nem teljesen egyértelmű, hogy ezeket hogyan kellene alkalmazni. Ami pedig az eljárást illeti, voltak javaslatok ebbe az irányba is, a hágai egyezményt módosítás nélkül lehetőség szerint vegyük át, ez nem okozhat problémát, és ez akkor a végrendeleket és a közös ö, végrendeleteket is érinteni. Bízom abban, hogy eredményre fogunk jutni, legalábbis az év végére. Jó lenne, hogyha ezt az eljárást le tudnánk bonyolítani az év végéig. És ugye 10-én, 11-én, októberben itt a szakbizottságban szerettünk volna döntésre jutni, arra nézvés, hogy legyen egy formális alapunk, amelyekre támaszkodva a tanácssal folytathatnánk az eddigi tárgyalásainkat. Ugye eddig eléggé informális, baráti alapú megbeszéléseket folytattunk, de hogyha megvan az alap ahhoz, hogy formális szintre emeljük ezeket, akkor jó lenne, hogyha egy-két pontban a jövő, az év végéig korrigálnánk az elképzeléseinket. És hát optimista vagyok, mert hogyha az alapvetésekben meg tudunk egyezni, akkor már megszövegezés, nüanszok kérdése, hogy megállapodásra jusson. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Frau. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és Lichtenberger kolléganőnek adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a nagyszerű együttműködést és a nagyon kiegyensúlyozott kezeléséért a témának. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nincsen további hozzászólás, de egyébként csatlakozunk Lichtenberger asszony kommentárjához a bizottság részéről. Akkor zárjuk is le ezt a napirendi pontot, és térjünk rá a következő pontra. A hatos pontot ugye elnapoltuk, és ezért rátélünk a szavazásra, így a hetes pont lesz a következő a napirenden, és ez pedig e, McCarthy kolléga e, pontja következik, nincs jelen jelentéstevő, de akkor átadom a szót. Eh, Rapkai kollégának. Így van, nincs jelen McCarthy kolléga, és megkért ezért, hogy itt adjam elő azt, hogy a többi frakcióval egyeztetésben javasolja azt, hogy blokkban a kiegészítésekkel, a 13D újjal, ez egyébként a 17-es módosító indítvány, a felsorolásban, ahol egyébként arról van szó, hogy programokat kell teremteni, ahol ügyvédek és más ö, akadémiai foglalkozások ö, ahhoz a közjegyzőket is kéri fölvenni, és hogy ezt a javaslatot ő minden frakcióval egyeztette, tehát gyakorlatilag a teljes jelentést így blokkformátumban tudjuk megszavazni. Rendben mondja az elnök, hogyha senki nem mond ellent, akkor ezt így megtehetjük. Akkor egy blogban kérem, hogy szavazzunk a jelentésről, kérem, hogy kézfeltartási jelezik, mellette ellene tartózkodás, akkor ezt egyértelműen elfogadtuk ezt a pontot. Akkor térjünk rá a Wikström véleményre. Itt a nyolcas pontról van szó. Kérem, hogy Wikström kolléganő, hogyha van hozzászólás, ezt tegye meg. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak egy nagyon röviden szeretnék néhány észrevételt tenni. Először is köszönöm a kollégáknak, akik elmondták javaslataikat a folyamatban. Nekem az elsődleges, legfontosabb kérdés az az, hogy az európai tehát a bíróságnak a lehetőségeit ne korlátozzuk. Szeretném elmondani, hogy nagyon támogatom Berlinguer kollégának a javaslatát is, hogy egy közös jogi kultúrát építsünk fel, a jogi képzések segítségével. Végezetül pedig kolléganőm Diana Wallis javasolt egy módosító indítványt, hogy 12 ideiglenes jogi szakembert vegyünk be, tehát referendereket, kilenc hónapra. Ahogy a javaslat csak néhány nappal ezelőtt született meg, és nem szerepelt a bíróságnak a saját becsléseiben. Ezért szeretném megnyitni a lehetőséget, hogy a bizottság bármelyik tagja, aki szeretne ez észrevételt tenni, vagy az egyéb javaslatokhoz, azok ezt megtehessék. Ennyi összesen köszönöm. Gut, gibt es dazu Wortmeldungen? Nem. Szeretne valaki ehhez hozzászólni? Nekem egyébként lenne egy hozzászólásom. Igen, mikor ezt múlt héten hallottam, akkor én is kicsit hasfájást kaptam, mégpedig Azért is az egészen egyszerű az oka, hiszen először a politikai döntést hozzuk meg, és jelen pillanatban a bírósági reformmal kapcsolatban az asztalon vannak a javaslatok, és utána az applikációkkal foglalkozunk, és most úgy tűnik, mintha fogla, fordítva csinálnánk. Tehát először a költségvetést, és utána a bírósági reformat úgy tűnik, mintha így csinálnánk. E, és kaptam Wallis kolléganőtől egy e-mailt, és ő elmondta, hogy itt nem a bírósági reformról van szó, hanem az akut túlterheltségéről van szó a bíróságnak, és ezért hogyha itt a mai napon ezt megszavazzuk, akkor ez gyakorlatilag egy tárgyalási megbízást jelent, ezzel nem okozunk kárt, csak nagyon fontos, hogy a törvényes oldala ennek a kérdésnek gyakorlatilag nem függ össze a tör, a bíróság törvényes kereteivel, tehát gyakorlatilag a jelentéstevő egy ideje látogatást tett a bíróságnál, és ott az a benyomása támad, hogy ezekre a potlagos státuszokra szükségük van ahhoz, hogy ezzel foglalkozni tudjanak. És ezért én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy tudjunk foglalkozni majd később ennek a törvényhozási oldalával is. Van-e megjegyzésük ezzel kapcsolatban? Nincsen, akkor ezről szavazzunk, és akkor nem tudom, hogy lehet blokkban is szavazni erről, vagy pedig szakaszonként rendben, akkor blokkban szavazunk erről. Kérem, hogy készfeltartással mellette ellene tartózkodás senki. Rendben, akkor ezzel megszavaztuk ezt a javaslatot. Akkor most rátérünk a masztalka jelentésre. Ez az egyedi mezőgazdasági intézkedések az unió legkülső régiói részére. Van-e valaki, aki ellenzi ezt a véleményt? Senki, akkor ezt elfogadtuk, és van egy második masztalka jelentés, ez a 11-es pont a különböző hajókról mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk ezzel. Nagyszerű. Akkor van egy Karim jelentésünk még, ez a 12-es pont, ezzel az a gondunk, hogy nincs jelen a jelentéstevő, és nem tudom, hogy ezt akkor az ülés előtt azért egyeztették. Rendben, a kodifikációról egyeztették, tettünk, akkor a kodifikációról fogunk szavazni. Ez egy környezetvédelmi téma, kérem, hogy ki van mellette, ellene, tartózkodás. Akkor ezt is elfogadtuk, ugyanúgy, mint az online szerencsejátékokkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy erre van valami határidő, tehát még a nyári szünet előtt erről szavaznunk kell az online szerencsejátékokról. A titkárság azt mondta, hogy erről szavazhatunk, nincsen aggály ezzel kapcsolatban. Rendben, akkor szavazzon a bizottság erről. Akkor kezdjük a négyes módosítóval. Ki van? Mellette, ellene. Ezt visszavonták, ez érdekes. Akkor viszont az egyes módosító indít. Elfogadtuk. Akkor a kettes módosító indítvány mellette, ellene, elfogadt. Elutasítottuk. Hármas módosító mellette, ellene, még egyszer mellette, hármas módosító, mellette ellene. Akkor ezt elfogadtuk. De miért? Mi ezzel a gond? Miért vált a szájtalanná? Ezt most nem is értettem, hogy őszinte legyek, de miért miért válna ez rendben, akkor ez kiesett. A hetes, hatos és hetes pont, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. Az ötös pont ezzel szintén el van intézve. Rendben, folytatjuk. Nyolcas módosító indítvány mellette, ellene. Elfogadtuk. A 9-es módosító első része, ki van az első rész mellett, ellen, elutasítottuk. Ez a mod, 9, 9-es módosító második része mellette ellene, ezt elfogadtuk. 36-os Kastex asszony módosítója mellette ellene elfogadtuk. 10-es módosító Lichtenberger asszonyi elintéződött. 11-est kérdezem, mellette ellene a többség elutasította, ezzel elutasítottuk 10-es Lichtenberger asszony, mellette ellene elutasítottuk 13-as Lichtenberger asszony, mellette ellene elfogadtuk 14-es mellette ellene, elfogadtuk 15-ös mellette ellene, elfogadtuk. Akkor itt van a 16-os Boris úrtól, mellette ellene, a, elutasítottuk többség elutasító volt. Akkor az egyes kompromisszumos mellette, ellene, akkor ezt még egyszer mellette, egyes kompromisszumos mellette, ellene. Akkor ezt elfogadtuk, az elsőre jelentkeztek többen. A 20-asnál tartunk. Manders úr nyújtotta be mellette, ellene, elutasítottuk. A 22-es Boris úr részéről érkezett mellette, ellene, elfogadtuk. 21-es, 23-asnál tartunk, mellette ellene elutasítottuk. 24-es mellette elutasítottuk. A kettes kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. Akkor a 27-es Boris úr részéről mellette ellene a másodszor jelentkeztek többen, tehát elutasítottuk. Hármas kompromisszumos, mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor a 31-es következik, mellette, ellene. Még egyszer ismételjük meg, mellette. 31-esről van szó, mellette, ellene. Az elsőre jelentkeztek többen, tehát elfogadtuk. A 32-es mellette, ellene. Tehát elfogadtuk. A 30-as pártalan. A négyes kompromisszumos mellette Anders kolléga, tessék. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném javasolni, hogy az első résznél erre a részre, mert szerintem online szerencséjátékról van szó, tehát hogy részenként szavazzunk. Tehát első részről, és utána a második részről. A második rész, hogyha az első részet elvetjük, akkor a másodikat még mindig támogathatjuk. Rendben, ahogy Mandes kolléga javasolt, akkor első rész. Első rész mellette, ellene, Akkor most hogy is volt? Még egyszer próbáljuk meg. Tehát első rész mellette, ki van -e mellette? Kérem, hogy készfeltartás jelezzék, mellette. Ki van ellene? Most jönnek az ellene szavazatok. Akkor elfogadtuk. És most jön a második rész mellette. Mellette, ellene. Most akkor mi is van? Még egyszer próbáljuk meg. Tehát most a négyes módosítónak, a, tehát második része, ki van mellette, kérem tegye fel a kezét. Tizen. Akkor ki van ellene? Tizenegyen ellene. De akkor viszont ennek teljesen nincs semmi értelme, amit most elfogadtunk. Ugyanis gyakorlatilag nem azt fogadtuk el, amit Mandelszú törölni akart, hanem pont fordítva, és most megmaradt a maradvány. Tehát akkor mind a kettőt elutasítottuk? Jó. Gyakorlatilag mind a kettőt elutasítottuk, úgy már van értelme, így van. Egyetértek. Akkor marad a teljes vélemény. Ki van a teljes vélemény mellett? Átfogóan. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Akkor elfogadtuk ezt a véleményt. Köszönöm szépen, akkor ezt is sikerült elvégeznünk. Stop. Nem, stop, a titkárság jogosan felhívta a figyelmemet arra, hogy azért nem olyan egyszerű az élet, tehát ugyanis itt most még vannak még módosító indítványok, amikről szintén szavaznunk kell. Tehát a 34-esről még szavaznunk kell. Ki támogatja a 34-est? Kérem, tudjuk a kezét, ki van ellene? A többen ellene vannak, tehát elutasítottuk akkor a 33-as ki van mellette, ellene, ezt elutasítottuk. 35-ös Paxaszúr ellene, mellette, ellene, ezt is elutasítottuk. És akkor most az egész véleményről szavazunk, jó? Mellette, ellene, tartózkodás, akkor így most elfogadtuk. Köszönöm minden világos. Nagyon köszönöm minnyájuknak. És akkor most a következő pedig a jog, jogalappal kapcsolatos szavazás nem, nem, rendben, elintéztük ez a kodifikáció kérdése, és akkor most két percre megszakítjuk az ülésünket, és a technikát is át kell állítani.